hiszen a saját állampolgáinkkal szemben felelősséggel tartozunk. Elnök, köszönöm szépen. Még valaki kért szót, Pospisil úr, tessék, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nagy mértékben támogatom ezt a javaslatot azért, mert úgy gondolom, hogy az európai értékeket tudatosítani kell, ezt a tudatosságot növelni kell. A csehországi tapasztalat az, hogy a fiatalok oktatására helyezett hangsúly rendkívül fontos, hiszen nagyon sok embernek fogalma sincs arról, hogy miről szól az Európai Unió, és különböző hamis információs kampányok csapdájába esnek. Nem értik azt, hogy az Európai Unió országok szabad uniója, a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok éllovasa. Ezért nagyon fontosnak tartom a program ezen részét. Sokat utazom, és néha sajnálattal veszem tudomásul, hogy a fiatalok mennyire nem tájékozottak az Európai Unióval kapcsolatban. Ezért üdvözlöm a források növelését. Szerintem ez nagyon fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel a spontán hozzászólások végére értünk és most a biztos asszonynak, Jurova asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, a vita rámutat arra, hogy mennyire fontos a jogok és az értékek programja, ezek támogatása a jövőre nézve a bizottság javaslata szerint. Nagyon időszerű volt ez a vita, ugyanis különböző módon értelmezik sokan az egyenlőséget. Én a saját történelmünkből és az alapvető jogokért felelős biztosként ezekkel a nézetekkel tisztában vagyunk. Amikor én a bizottságban megkezdtem a munkámat, az egyenlőség mellett szálltunk sikra. Én az életem felét olyan rezsimben töltöttem el, éltem le, ami az egyenlőséget tűzte az ászlajára, de az uniformitás értelmében. A, olyan társadalomban éltünk, ahol nem látunk embereket tolószékben, kerekesszékben, nem láttunk szellemi fogyatékosokat, ugyanis őket eldugták valahol, valamilyen intézményekben. Nem tekintették őket egyenlő, ideális, szociális embereknek, vagy szocialista embereknek. Tehát nagyon fontos, hogy az egyenlőségről beszéljünk, a jog e- előtti egyenlőségről, arról az elvről, hogy mindannyian ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezünk, és feladatunk, hogy a gyengéket védjük, és fellépjünk mindenfajta diszkriminációval, megkülönböztetéssel szemben. Én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a sok sok színűséget, a pluralitást, a párbeszédet, az aktív polgári részvételt ösztönözzük. A párbeszéd kapcsán megjegyzem, hogy én az én portfóliómja tartozik a nemek e- esélyegyelősége, illetve az isztambuli egyezmény. Az egyházak komoly ellenállást tanúsítanak. Én meghívtam egy párbeszédre az egyházok képviselőit, meg akartam hallgatni az érveiket, és itt senkit nem látok, itt, aki a forrásokat arra akarná felhasználni, hogy elhallgattassunk bárkit is. Igen, fel kell lépnünk a szólásszabadság mellett, és nem hallgattathatunk el senkit. Én azokat hallgattatnám el, akik a gyűlöletre, a gyűlöletet szítják az interneten, a közösségi hálókon, és ezért arra szólítjuk fel a az internetes vállalatokat, hogy töröljék a gyűlöletbeszéd tartalmú hozzászólásokat. De egyébként a szólásszabadság mellett szállunk síkra. Tehát ezért fontos, hogy a civil társadalmat ösztönözzük. És az embereknek el kell tudniuk dönteni, hogy mi az, ami még eltűrhető, és mi az, amit nem tűrhetünk el. Ehhez szükség van az aktív társadalomra. Ezért örülök ennek a programnak, amit szerintem egy észszerű finanszírozási programként használhatunk fel jó projektek támogatására, és ami segíthet a társadalomban az egymás kölcsönös megértésére, a párbeszéd folytatására. És egyébként más lehetőségeket is felkívánunk tárni, hogy a demokráciák hogyan fejlődhessenek, hogyan szorgalmazzuk a párbeszédet. És itt az informatikát megemlíteném, hiszen az internet egy fantasztikus eszköz a demokrácia fejlesztése érdekében, tehát a technológia fejlesztését is támogatnunk kell, de azzal is tisztában kell lennünk, hogy ezt a területet, ezzel a területtel vissza is élnek, a gyűlölet szítására is felhasználják, intolerancia szítására. Az informatikai vállalatoktól nemrégiben kaptam egy jelentést, és ebben úgymond feltérképezték a gyűlöletet Európában. Ezen a listán vélt gyanúsítottak szerepelnek kiskorúak, illetve előző kisebbségek, egyházak, akik nyíltan hangoztatják a véleményüket, homoszexuálisok, leszbikusok, újságírók, politikusok, egy, egyes országokban bírák is. és ez az egyik oka annak, hogy minden nap el kell gondolkodnunk olyan neveken, mint Joe Cox, Pavel Adamovics, Kalona Garcia és Jan Kutza. Hányan esnek még áldozatul ennek a gyűlöletnek? Én attól tartok, hogyha e-, ezt, e-, ennek nem vetünk véget, akkor ez tovább fog terjedni. Hogyan nézzünk szembe a helyzettel? Mi a finanszírozásról beszéltünk, és meg vagyok győződve arról, hogyha a digitális adó elképzelést tovább tudjuk vinni, akkor az ebből származó bevételek egy részét tájékoztatásra használhatjuk fel, nem propagandára, hanem arra, hogy tájékoztassunk embereket a történelmünkről, együtt kell működnünk a fiatal generációkkal, elősegítve, hogy kritikusan gondolkodjanak. Ha a technológiákat egyrészt ösztönözzük, akkor ennek, illetve támogatjuk a technológiát, akkor az ebből származó hasznokat, haszonból is részt kell, hogy kapjunk egyfajta digitális adó formájában, hogy az értékeink érvényesülhessenek ezt az utat kell bejárnunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az előadója szó. Valero Bodili, tessék, két perce van. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni tisztelettel, hogy tegye fel a fejhallgatót. Köszönettel kezdem, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki részt vett a vitában sokan egyetértenek a programmal, úgy gondolják, hogy ez egy fontos program, és van, aki nem ért vele egyet. A bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, nagyon jó volt az együttműködés a hosszú folyamat során, amikor kialakítottuk ezt a jelentést. Technikai támogatást is kértünk, az összes problémát próbáltuk megoldani. Kicsit aggályos számomra, amikor a biztos asszony azt mondja, hogy igen, sok forrásra van szükség, de aztán végén azt mondja, hogy kevesebben igazából többre vagyunk képesek. Számunkra fontos, hogy meglegyen a költségvetési forrás a teljes programhoz, az egész programhoz. És növelni szeretnénk ezt a forrást, mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a jelenlegi program csökkenjen. Valós, tényleges forrásra van szükségünk az új pillérhez, pontosan a jogok és értékek pilléréhez a kettes cikkhez kapcsolódik ez. Amikor próbálunk mindent éleszteni egy programba, egy pillérbe, akkor nem lesz olyan hatása a programnak, mint amit mi szeretnénk. Ezért nagyon fontos ez, részünkről erős jelzésre van szükség. Megfelelő forrásra van szükség, és egy új pillére is szükség van, egy külön pillére, nem beépítve a szélesebb körű programba. Amikor a pénzügyi forrásokról beszélünk, akkor arról is mindig szó van, hogy máshonnan, más ágakból, szociális alapból, máshonnan lehetne elvenni pénzeket. De amikor ilyen kérdésekről van szó, jogok, értékek, szociális kérdések, akkor nagyon gyakran nehéz megtalálni a plusz forrásokat. A tagállamoktól egyetértést kell ahhoz szerezni, hogyha plusz alapot akarunk szerezni amikor az európai védelemről volt szó, akkor azonnal termett 13 milliárd euró, és ezt egyetemben az adófizető állampolgárok fizetik. Ugyanakkor nem állunk készen arra, hogy befektessünk valamibe, ami tényleg hozzátartozik az európai belső biztonsághoz, a jogok és az értékek programjáról van szó. Szóval ez nagyon furcsa. Erre a pénzre szükségünk van, erre a forrásra szükségünk van, a specifikus programokhoz és az új pillérhez. Ez egy egyértelmű üzenet, szeretném, hogy a biztos asszony ezt megértse. Remélem, hogy hamarosan a trilógus során pozitív egyeztetéseket tudunk majd lefolytatni. Sokan úgy gondolják, hogy vannak olyan szektorok, amelyekben könnyű megállapodásra jutni, de vannak nagy kérdések, amelyekhez a megfelelő megoldásokat meg kell, hogy tartsuk. Remélem, hogy megfelelően fog folytatódni a vita, és jó eredményre tudunk majd jutni. Köszönöm. Azért próbáljunk meg az előadó asszony nem lenne nagyon udvarias dolog elvenni a szót véleményem szerint, az én véleményem szerint az előadótól. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Holnap szavazunk erről a témáról. ho alcuni annunci da... Néhány bejelentést kell, hogy tegyek. Az első egy frakció változást jelent. Mike Ukem képviselő az EFDD-t elhagyja, és a függetlenek közé ül 2019. Június 10, január 17-től. Második bejelentésem. A fra, szocialista frakció részéről bizottsági delegációs kinevezési kérelmeket kaptunk. Ez a jegyzőkönyvben fog szerepelni, a mai ülés jegyzőkönyvében. Hogyha ellenvetést, megjegyzést nem nyújtanak be a jegyzőkönyv elfogadásáig, akkor a módosításokat elfogadottnak tekintjük. Napi renden a következő pont, Harms képviselő jelentése, a litvániai Ignalina atomerőmű leszerelését segítő támogatási program. Rebecca Harms előadója a szó, 5 perce van, tessék. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, árnyékjelentéstevő, biztos asszony, én is szeretném megvitatni önökkel ezt az érdekes témát Litvániával kapcsolatosan, és külön üdvözlöm eh, Vizsaginas eh, lakosait Litvániából. Vizsaginas eh, és az Ignalina atomerőmű vel kapcsolatosan többször készítettem anyagokat az elmúlt 15 évben, és látom, hogy milyen nehéz döntés ez, milyen nehéz feladat ez az atomerőmű leszerelése a litvániai csatlakozási megállapodásban szerepel, annak kapcsán állapodtak meg. És most én így utólag már teljesen észszerűnek és helyesnek találom ezt a döntést. Az RBM eh, grafut, grafit modulált szovjet eh, atomerőművek eh, őket nem könnyű leszerelni. És miután megszületett ez a döntés, nagyon fontos, hogy az leszerelés időben történjen meg, illetve időben beinduljon. A döntéshez az Európai Unió kötelezettsége is kapcsolódott, nevezetesen, hogy a leszereléssel járó terheket ne egy, egy az egyben hárítsuk erre a kis országra. Ez az egyik legnagyobb ilyen típusú atomerőmű, amit gyakorlatilag akkoriban a szovjetek által megszállt, úgymond megszállt területen a Moszkvából rájuk erőltették és itt az Európai Uniónak az ígéretét be kell tartania, és hozzá kell járulnia a leszerelés költségeihez. Éppen remélem, ezért remélem, hogy a javaslatomat támogatni fogják, hogy az eredetileg erre szánt összeget a következő pénzügyi keretben, a következő hét évben nem az eredetileg szinten tartsuk, hanem e, emeljük 700 millió euróra. És ez a finanszírozás biztosíthatja, hogy 2000 2026-ig, 27-ig az egyes blokk és a kettes blokk a két reaktor leszerelését meg lehessen kezdeni. Éppen ezért fontos a mostani döntésünk, amiről holnap fogunk szavazni, az önerő, tehát a litván fél finanszírozási aránya és az EU finanszírozási hányada a jelenlegi szinten kell, hogy maradjon. Véleményem szerint, és én rendszeresen meglátogattam ezt az atomerőművet, nagyon jó kezekben van a dolog, és nagyon felelősen kezelik a leszereléssel kapcsolatos kockázatokat, és nagyon átlátható módon bánnak a pénzforrásokkal is. Ezt én biztosítottnak látom. Litvánia időközben egy népszavazást tartott, ami az atomenergia teljes mértékű elhagyására irányult, és ezt nem csak el kell, hogy ismerjük, hanem az Ignalinával kapcsolatos döntéshez is szorosan kapcsolódik ez. Tehát következetesen elkötelezettnek kell lennünk az Osztravici atomerőmű leszerelésével kapcsolatosan is, ez Fehér Oroszországban van, ugyanis az egy rendkívül veszélyes atomerőmű, az európai stresszteszt komoly kockázatokat tárt fel, amiről korábban nem tudtunk, és el kell gondolkodnunk, hogy ezeket hogyan kezeljük majd. Itt egy olyan létesítményről van szó, ami a földrengés, az esetleges földrengéseknek sem lenne ellenálló képes. Tehát a megbízhatósággal kapcsolatos döntésünk kapcsán én azt kérem, hogy a biztonsági érdekeket is képviseljük Litvánia esetében Fehér Oroszországgal szemben. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. A bizottság nevében Jurova biztos asszonyt hallgatjuk meg, öné a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Én is köszönettel tartozom Harms asszonynak a bevezetőért, illetve az ITRE szakbizottságnak a jelentésért, amelyet november 21-én fogadtak el. A bizottság nagyon hálás a mai vitáért, és üdvözli a szavazást, a, amely a korábbi leszerelési jelentésről szól. Szeretnék kiemelni egy-két gondolatot. Az európai állampolgárok biztonsága a legfontosabb mindannyiunk számára. És az Európai Parlament felszólalásai, illetve hozzászólásai ugyanerről tesznek tanúbizonyságot. Ehhez a legmagasabb biztonsági standardokat kell alkalmazni a kockázatok, illetve a költség, költségek tekintetében, és azonnal le kell szerelni ezt az atomerőművet, nem szabad ezt a terhet tovább adni a, a további generációknak. Az Ignelia program a ö, sugárveszélyt nagymértékben csökkenti, illetve jelenleg a nukleáris anyagot kiszállítják az atomerőműből egy biztonságos száraz tárolási helyszínre. Óriási előrelépés történt. Mm az óriási rendszer leszerelésében, illetve a radioaktív hulladék kezelésében. Ez nem, erre nem lehetett volna lehetőség, anélkül, hogy az Európai Unió hosszan, hosszú időn keresztül nem nyújtott volna támogatást 2001 óta, még az előcsatlakozási időszakban. Az Európai Unió azt követelte Litváni, Litvániától, hogy zárja le egyetlen nukleáris erőművét, ami a Csernomedi modell egyik nagyobb verziója, illetve felajánlotta, hogy pénzügyileg támogatást nyújt a következetek, következmények enyhítésére. Szolidaritásról beszélünk tehát, és a bizottság nagy mértékben ragaszkodik ehhez az elvhez. 2020 végére az Európai Unió mintegy 1,9 milliárd eurós támogatást nyújt, és a bizottság javaslata továbbra is folytatná a támogatás folyósítását a jövőben. A részletes leszerelési terv alapján a bizottság lehetővé teszi azt, hogy az atomreaktort leszereljék, illetve annak elemeit, és a számvevőszék ajánlásainak megfelelően maximális az Európai Uniós társfinanszírozási szint, amely biztonságot nyújt a projekt számára. Ez a projekt eddig még nem ismert méreteket ölt, és a, a nukleáris szakértők részvételével történik, óriási prioritást élvez ezen tevékenységek finanszírozása, hiszen ez óriási tudást és know-how-t fog biztosítani, amelyet felhasználhatunk majd más projektek esetében, illetve növeli a biztonságot is. Meg kell osztani a tudásunkat, szolidaritásról kell tanúbizonyságot tenni, hiszen így lehet a legnagyobb hozzáadott értéket biztosítani az állampolgárok számára. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony. A frakciókat hallgatjuk meg először. A néppárti frakció nevében Langen képviselője a szó, másfél perce van, tessék. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Keményen vitatkoztunk a finanszírozással kapcsolatosan, végül megállapodtunk. 21 egy arányban elfogadtuk. Litvániának mindenféleképpen szüksége van a segítségre, ez nyilvánvaló az atomerőmű leszereléséhez. És a biztos asszony említette, hogy 1,9 milliót már kapott Litvánia, most pedig újabb 780 millióról beszélünk és a számvevőszék is egy másik számot mondott. Tehát itt összesen 5-6 milliárd euróról beszélünk, amit az EU-nak vállalnia kell. Megállapodtunk, hogy Litvániának segítünk de természetesen gazdasággal képviselhető feltételek mellett. Biztos asszony, én viszont én a bizottságot azzal vádolom, hogy 550 millió eurót irányzott elő, Litvániánél többet kért. Végül aztán megállapodtunk, mert a bizottság nem tudott megfelelő számvetést készíteni. És a vita végén Ötinger úrral és a litván energiaügyi miniszterrel, a jelentéstevővel, és én, mint árnyék jelentéstevő, vitát folytattunk, és kompromisszumon dolgoztunk, ez egyelőre még mindig nem született meg. Tehát én támogatom a jelentést, de ugyanakkor még vannak nyitott kérdések. Köszönöm szépen. A szocialista frakció nevében Kurumbasev képviselője a szó, egy perce van. Uh, Köszönöm, elnök úr szeretném elmondani, hogy a javaslatunk a 80%-os finanszírozás helyett 86%-os finanszírozást javasol. Szeretném elmondani, hogy hálás vagyok a fő előadónak, Hármszaszonynak és Vener Lángénak is, mert nagyon jó volt az együttműködésünk. a Litvániával kapcsolatos jelentésen és a Bulgária-Szlovákia közös Európai Uniós kutatási központ témájában is jól tudtunk együtt dolgozni. Szeretném hangsúlyozni a közös kutatási központ szerepét, hiszen ez az atomerőművek leszerelésével kapcsolatos információkat fogja tudatosítani, terjeszteni. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy mennyire fontos hogy Bulgáriában, Litvániában, Szlovákiában, az érintett országokban szeretnénk elérni azt, hogy a bizottság vegye figyelembe, hogy 780 millió eurós nagyon magas összegről van szó. Itt a elnök megszakítja a felszólalót, az LTR e frakció nevében Tomaszewski képviselője a szó, másfél perc van. Elnök úr, egy tanácsi rendeletről beszélünk ma, ami a támogatási programra vonatkozik. Ez egy nagyon fontos téma, és Litvánia igényli ezt a támogatást. Nagyon fontos itt a biztonsági standardok betartása. Ennek az atomerőműnek a leszerelése fontos a nukleáris biztonság szempontjából, főleg a atomerőmű és a reaktoroknak a technikai jellemzői miatt. Kettő olyan reaktor van, ami ugyanolyan szovjet típusú, mint a Csernovili reaktorok voltak. A bizottsági támogatási program a grafit magok leszerelésére és megsemmisítésére, semlegesítésére vonatkozik. Ez nagyon fontos, hogyha nincsenek megfelelő források, akkor fel kell, hogy függesszük ezt a leszerelési programot, és ez egyrészt a program teljes költségét növelné, másrészt az Európai Unió nukleáris biztonságát sértené. Litvániában egyszerűen nem tudunk megfelelni a pénzügyi igényeknek. Litvánia számára további költségek merülnek föl, amik az atomerőmű leszerelésével kapcsolatosak. jelentős hatása van az atomerőmű leszerelésének a területen, hiszen a területen a legfontosabb munkaadó volt. Az európai közösség vállalta, hogy támogatja Litvániát és támogatja a leszerelési programot, ezért ezt a vállalást teljesíteni kell. Elnök, köszönöm. A zöld frakció nevében Ropé képviselője a szó két percben, tessék. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Ismét szeretnék köszönetet mondani tisztelt kollégámnak, Rebecca Hámznak a zöld frakciótól. Nagyon örülök annak, hogy ezt a jelentést ő kapta, hiszen ő az egyik legerősebb parlamenti képviselő a nukleáris energiaügyi kérdésekben. Nagyon örülök annak, hogy az ITRE bizottság támogatta a bizottsági javaslatot, illetve nem támogatta azt, hiszen ezzel a litván finanszírozási rész növekedne, most 14 százalékon áll, és ez így is óriási pénzügyi teher országom számára. Azonban örülök annak, hogy az ITRE szakbizottság támogatta azt a gondolatot, miszerint 200 millióval megemelnék az eredeti bizottsági javaslatot. Nagyobb fokú finanszírozásra van szükség, és ehhez Természetesen a nemzetközi szerveknek részletes elemzést kell végezniük. A leszerelési kérdéseken túl a regionális, szociális és demográfiai problémákkal is meg kell küzdenie ennek a régiónak. Polgármesterként nagyon jól tudom, hogy milyen nehéz kérdések merülnek föl. Munkanélküliség, a közszolgálatok, és így tovább. Ezen kívül szeretném fölhívni a kollégák figyelmét arra a tényre, hogy a szavazás, amelyre holnap kerül sor, jelzés, jelzés arra vonatkozóan, hogy az Európai Unióban mennyire bíznak az állampolgárok. Gulga képviselője a szó, másfél perc tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek a kiváló munkát, illetve az egész csapat előtt fejet hajtok. Nagyon fontos, hogy döntés született, hogy meg növelik a finanszírozási lehetőséget, amelyet sajnos a bizottság megpróbált visszavenni. Litvániában a legnagyobb, az egyik legnagyobb az Európai Unió támogatottsága. Remélem, hogy a bizottság ezt is figyelembe veszi, és valóban megoldja a pénzügyi kérdéseket. Nagyon fontos, hogy ezt az atomerőművet időben leszereljük, és ne jusson Csernobil sorsára, ne robbanjon föl. Tehát remélem, hogy a bizottság megtalálja majd az előrevezető utat, és így folytathatjuk a munkát, ezt várják tőlünk az állampolgárok is az ország pedig készen áll arra, hogy finanszírozza, ami tőle telik, de azt várom a bizottságtól, hogy támogassa ezt az országot. Jó szerencsét kívánok, köszönöm. Thank you very much, colleague. Köszönöm szépen, Boga képviselő, és uh, sok sikert kívánok. Bálci tiszt képviselő a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, Rebecca Harmsnak, és eh, az árnyék jelentéstevő kollégának, Pére Proinsbásnak. Más frakciók is támogattak minket, ismerik a litván helyzetet, az atomerőmű leszerelésének nehézségeit, és eh, abban is segítséget nyújtottak, hogy a következő MFF-en belül megfelelő forrásokat biztosítsunk ehhez. Ez nem csak Litvániára nézvést jelent kihívást, hanem egy teher az egész Európai Unió számára. Ezt felelősen kell kezelnünk az emberek biztonsága érdekében. A litvánok bíznak az EU-ban, megfelelő kötelezettségeket vállaltak a négyes jegyzőkönyvben a népszavazást követően. Most pedig az Európai Bizottság úgy döntött, hogy csökkenti a forrásokat a saját kötelezettségeivel szembe menve. A parlament támogatja, hogy megemeljük az egyik legnagyobb európai és legsérülékenyebb atomerőmű leszerelések költségeit megemeljük. Most Urucsev úr következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. Én üdvözlöm a rendeletet, és a módosítókat, amelyeket Rebecca Harms benyújtott, és ami további támogatást irányoz elő 780 millió eurót a leszerelés támogatására. Ez elegendő finanszírozás lehet a programhoz, figyelembe véve a szakértői véleményeket, a határidők is reálisak. Fontos rávilágítani arra, hogy nem engedhetjük meg a tevékenységek fel függesztését, a mentesítés, illetve a leszerelés, a sugárveszély elhárítása, ezek nagyon fontos tevékenységek. A tagállam társfinanszírozása kapcsán megjegyezem, hogy ezt hatékonyabban kellene felhasználni támogatom a jelenlegi arányt, tehát a 86-14 százalékos arányt, és minden társfinanszírozás növelése egy komoly tehert róna a litvánokra, nem tisztességes terhet, és fontos, hogy tiszteletben tartsuk az EU-val szemeli kötelezettségvállalásunkat. Most pedig Kreszle asszony egy percben. Köszönöm. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság meglátogatta az atomerőművet, Ignalinát is 2018. júniusában kétszer is jártam ott. Én értem, hogy az érintett országok képviselői számára ez egy különösen érzékeny kérdés. A biztos asszony is egyértelműen nyilatkozott, és az ITRA is csatlakozott ehhez. 2009-ben egy nemzetközi megvalósíthatósági tanulmány készült a reaktor leszerelésével kapcsolatosan két nemzetközi vállalat nyert. 2010-ben a litván hatóságok nyomására a bizottság az eljárást megszüntette, és átadta az EBRD-nek az ügyet. Ignalia évtizedek óta ott áll, és alternatívákat kellene találnunk, a leszereléshez, ami zöldebb. Köszönöm szépen. Most megkezdjük a spontán felszólalásokat. Ketten kettek szót, mind kettőjüknek szót adok. Poszpiszi képviselő az első tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanulmányoztam ezt az esetet, és úgy gondolom, meg vagyok arról győződve, hogy Litvánia kérése jogos, igazolt. 14%-os finanszírozási arányt kell föntartanunk Litvánia részéről. Hogyha ezt növelni kívánnánk, az nagyon negatív képet festene az Európai Unióról. És tudom, hogy néhány volt kommunista országban az EU-t negatívan mutatják be. A politikai dimenziója ennek az esetnek. Sokkal fontosabb, mint az a pénz, amit ez a 2 millió vagy 200 millió plusz vagy mínusz jelentene. Tudjuk azt, és legyünk tudatában annak, hogy Litvániában az embereknek az EU-t olyan szervezetként kell látniuk, amely teljesíti a vállalását és segít Ignalinának. Köszönöm szépen! Marias képviselője a szó, egy perce van. Köszönöm, elnök úr. Igen, rendkívül fontos, hogy az Ignalina atomerőmű leszerelése folytatódjon. Régi Csernobil fajta reaktorokról van szó. A Szlovákiában is volt ilyen helyzet, és hasonló megközelítést alkalmazunk Bulgáriában is. a radioaktív anyag tárolása még mindig Bulvá- Bulgáriában történik. A radioaktív anyagok tárolása ugye gyakorlatilag a litván atomerőmű leszereléséből származó anyag. Tehát a radioaktív anyagot Skopjéban, vagy Koszovóban, vagy hol tárolják? Nagyon fontos, ez egy nagyon fontos kérdés. Fontos, hogy tudjuk, hogy a radioaktív hulladék tárolása hol fog történni. Hámszasszony, veszélyes az, ami Törökországban történik például. Nagyon veszélyes atomerőművekről van szó. Nem tarthatjuk fönn a helyzetet éveken keresztül. Nagyon fontos, hogy ezeket a szempontokat figyelembe vegyük. Köszönöm, és most a bizottság nevében Jurova biztos asszonyi a szó. Elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen az értékes hozzászólásokat. 2001 óta folyamatosan támogatja az Európai Bizottság az Ignalina atomerőmű leszerelését. Az Európai Bizottság teljesíti a vállalását Litvániában, a litván csatlakozási szerződésben is ez szerepelt. Az Ignalina atomerőmű leszerelése megállapodás alapján történik, a Litvánia és a bizottság megállapodása közül alapul. 2008-tól indult ez, a rádióaktív hulladékot biztonságosan tárolják, hogy elszállítják. Egy, a tervek alapján a bizottsági javaslat fedi az összes igényt, azért, hogy 2027-re lezárulhasson a leszerelés. A költségvetési keret emelése tekintetében természetesen semmit nem ígérhetek, nincs ez a hatalom a kezemben, de tájékoztatni fogom a vitáról a bizottságot. Szeretnék köszöntet mondani a parlamentnek a jelentős vállalásáért, a több éves pénzügyi keret tekintetében is a vállalásokért, és köszönöm szépen még egyszer. Elnök, köszönöm szépen. Az előadói a szó, Rebecca Harmsé, a válaszadásért tessék. Csak nagyon röviden. Grössle asszony az atom erőművek biztonságos leszerelésének alternatívája a zöldmezős beruházás lehetne. Én viszont ha Németországra gondolok, ahol zöldmezős beruházásokról beszélünk, és leszerelik az atomerőműveket, vagy más országok, amelyek az elhalasztást javasolták. Én szerintem Litvániában a leszerelés mindenféleképpen indokolt. És biztos asszony, igaz, mint ahogy Langen úr is mondta, önkényesen eh, változtattak a stratégián, eh, ami a finanszírozást illeti a bizottság részéről, és eh, a litvániai látogatásaink során meggyőződtünk arról, hogy a megbízhatóság, a bizalom kérdése a bizottság és a Litvánia között az, amin forog a dolog. Tehát ez nem öntől függ, hanem a tanácstól végül is nem a bizottság egyedül dönt, hanem a tanácsnak is van szerepe, ami a megbízhatóságot illeti. Köszönöm a figyelmüket, és még egyszer köszönöm az árnyéklentéstevőknek is. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát szavazás holnap. Tájékoztatom a kollégákat, hogy holnap január 17-én 9 órától 14 óráig és 15 órától 16 óráig ülésezünk. A napi rendet közzétettük, a parlament holnapján elérhető. Lezárom az ülést, mindenkinek jó éjszakát!